ALDE frakcióba lép be. A frakciómentes tagoktól egy tagbizottsági javaslatot kaptam, ezt a jegyzőkönyvben publikáljuk, és ha a jegyzőkönyv elfogadásáig senki nem él ellenvetéssel, akkor ezt a kinevezést elfogadottnak tekintjük. Kedden a házszabály